akkor lesz erről a szavazás. Köszönöm, most pedig Weber asszony jelentésére térünk át. Az EU alapjogi kártája a tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozás az EU-ban, és négy percben az előadó megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a média szabadságról azt szoktuk mondani, hogy alapjogról van szó az Európai Unió megalakítása óta. Valóban így van ez, de nézzük meg napjainkban az EU-n belül a média szabadság alakulását. Igenis van ok arra, hogy büszkék legyünk, de vannak olyan okok is, amelyek arra rámutatnak, hogy aggodalomra is van ok Számos vitát folytattunk a média szerepéről és státuszáról különböző tagállamokban. Szeretnék köszönetet mondani Krúz biztos asszonynak, hogy a média szabadságot és pluralizmust folyamatosan támogatja. Ugyanezt szeretném mondani úgy általában az Európai Bizottságról, de az igazság az, hogy a jelentés oka éppen az, hogy a parlament erősebb reakciót szeretne látni az Európai Bizottságtól, mindenek előtt az alapjogi biztos részéről, minden egyes alkalommal, amikor veszélybe kerül a média szabadság bármelyik tagállamban. A kettes cikk a szerződésből, illetve az EU alapjogi kartájának 11. cikke mindenképpen védelemre szorul, keményen kell védenie ezt az Európai Bizottságnak, mint a szerződések őrének. Eddig ez nem történt meg. Éppen ezért abban bízom, hogy a jelen jelentés iránymutatásai és állásfoglalása elvezet oda, hogy a bizottság figyelembe veszi ezeket a javaslatokat, és a tagállamok nem csak minket látnak, mint az EU polgárok által választott képviselőket, hanem számos konzultáció eredményeként született meg az eredmény. Az alapvető sztenderdeket, mint a szerkesztőségek, a sajtó függetlensége mindenképpen egy alapvető szabadságuk a tagállamoknak és az EU-nak támogatnia és elő kell segítenie az etikus újságírást és a feltáró jellegű újságírást. Nagy aggodalmunk, hogy egyre inkább áldozattá válnak, a zsarolás, az erőszak áldozatává válnak az újságírók, és minden egyes tagállamnak az a feladata, hogy biztosítsa, hogy az újságírók szabadon dolgozzanak és számoljanak be. Nem szabad megengedni, hogy megtámadják a média szabadságot, mert ez egy polgári, állampolgári jog feltétlenül szükség van, hogyha valaki ezt megtámadja arra, hogy szankciókat alkalmazzunk. Nagyon fontos az is, hogy minden egyes tagállamban átlátható és stabil jogot alkossanak, amely védi az újságírókat és tevékenységüket, hiszen ők ellenőrei a társadalomnak. A saját országomról is beszélhetnék, Romániáról. Hét év után, miután elnyomták az újságírókat, nem történt semmiféle büntetőjogi felelősségre vonás, az alkotmánybíróság sem tudott igazán rá reagálni, és egyre inkább kriminalizálják az újságírókat. Valóban, ha holnap szavazunk erről a témáról, vannak olyan tagállamok, ahol még mindig ö, a besugást, vagy, vagy a feltáró jellegű újságírás bűncselekmények tekintjük, ott ezt dekriminalizálni kell meg kell szüntetni a média koncentrációját, félrevezető tájékoztatát, és nem szabad megengedni, hogy keveredjen a média szabadság korlátozása és a politikai hatalom olyan újságírókra van szükségünk, akik nem csak szép dolgokat írnak rólunk, hanem tájékoztatnak valójában, és politikok, a politikusokat ellenőrzik is. Biztosítanunk kell, hogy a munkájukat tisztességesen el tudják végezni. Ez az alapvető üzenete ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen. Először Luhán úr következik. Hát a 666. De egyébként máshova is költözhet, ha szeretne. Nem én választottam ezt a helyet. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, tisztelt biztos asszony. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Igen, jelentős problémák voltak nálunk a média területén. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy megvan ez a jelentés, ahol az európai médiaszabadság normáiról van szó. Az Európai Bizottság ennek a kezdeményezője, és az Európai Bizottságnak bátrabbnak kell mutatkoznia ezen a téren a jogalkotásban is. Két dolgot szeretnék még megjegyezni. Az egyik a kereskedelmi média. Nyilván szükségünk van az átlátható információkról. Hogy kik nézik a híreket például, és arról is szó van, hogy a polgároknak több, jobb információkat kell kapniuk. Arról is szó van, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amelyel ellenőrizni lehet a valóság tartalmat. És a bizottság kapjon lehetőséget arra,

voorzitter köszönöm szépen elnök úr köszönöm az előadónak is weber asszonynak sokáig vártunk már erre a jelentésre el kell hogy mondjam hogy hosszas viták után született meg ez a jelentés az magyarországi, az olaszországi média helyzetről sokat beszéltünk, de természetesen nem csak ezt a két országot ragadhatjuk ki, mert tisztában vagyunk azzal, hogy számos más európai országban lehetne sokkal többet elérni a média szabadság területén. Egy jó demokrácia nem képzelhető el sajtószabadság nélkül. Mi itt az Európai Parlamentben vagyunk, és nincsen jogosultságunk arra, hogy előírásokat alkalmazunk az újságírókkal szemben, hogy beavatkozzunk a média erkölcsébe. Nekünk arról kell gondoskodni, hogy szabadon dolgozhassanak és írhassanak, és választási lehetőségük legyen, és ez vonatkozik a polgára is, aki dönthet így vagy úgy, ha újságot választ. Média sok színűségre van szükség. Ezért fordulok az Európai Bizottsághoz a kérdéssel. Megkapták a jelentést az Európai Parlamenttől, minden bizonyal el tudjuk ezt holnap nagy többséggel fogadni. Adott esetben a jövőben többet várhatunk a média sokszínűség kapcsán az önök részéről, hogy az újságírók törvényi garanciát kapjanak a szabadságukra. Köszönöm szépen, Pjopjovszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a jelentésben a 31. pont alatt az Európai Parlament a bizottsághoz fordul, hogy ellenőrizzék, hogy az Európai Bizottság hogyan ad licenszeket az egyenlőség alapján különböző média orgánumoknak. Itt ez azt is jelentheti, hogy például Lengyelországban a katolikus média szabadságát korlátozzák. Mit is jelent ez valójában? Mi van például a Perfám televízió leállításával? Én egyébként küldtem egy hivatalos levelet Kross eh, biztos asszonynak köszönöm a támogatását, de az elmúlt hat hónap alatt nem sikerült eredményre jutni azzal, amit kértem nem is volt egy meghallgatás az Európai Parlamentben, ahol vizsgáltak a katolikus médiával szembeni fellépéseket, diszkriminációt Lengyelországban. Két millió aláírás sikerült gyűjteni Lengyelországban, hogy szüntessék meg a diszkriminációt. Igenis a helyzet komoly, és a parlamentnek és a bizottságnak ezzel a konkrét kérdéssel foglalkoznia kell. Jobb jó úr! Elnök úr, hölgyeim és uraim! A média szabadság problémája alapvető jelentőségű, szabad médiumok nélkül nincs demokrácia, és ezek a standardok az EU lényegét képezik. Sajnos némi kis zaj leszámítva úgy látjuk, hogy dupla, vagyis kettős mércét alkalmaznak, itt a bizottságra gondolok, és ez bennünket nagyon aggaszt. Nem csak, hogy meg kell, hogy nevezzük azokat az országokat, ahol a médiumok fenyegetve vannak, hanem minden esetben fel kell a figyelmet azokra az esetekre, amikor veszély fenyegeti a tömegtájékoztatást, vagy pedig korlátozzák, hiszen ez az EU egyik fő pillére. Csotroszki professzor a sugárzási licencekről beszélt bizonyos lengyel tévéállomások esetében. Ez valós probléma, és az Európai Bizottság erre nem reagál. Szeretnénk, biztos asszony, hogyha ugyanazokat a normákat alkalmaznák, hiszen ez a bizottság megbízhatóságát is jelezné, és a szabad szólásszabadságot. Köszönöm szépen Weber képviselő kollégámnak. Egy témát szeretnék most kiragadni, a hálózati semlegességet ez a semlegesség, a hálózat semlegessége egyszer fordul elő a Kulturális Szakbizottság véleményében. Egyetlen mondatban szerepel ez ott, ahol alátámasztják a hálózati semlegesség elvét. Az ön jelentésében ez egyáltalán nem szerepel, amit nagyon sajnálok. Miért is lenne ez fontos? Egy digitális társadalomban élünk, nem csak a kompjúterek vannak hálózatba kötve, hanem minden nemű ilyen eszköz, a könyvek, a média egyre inkább digitálisabbá válik, és még az újságok is nem lesznek hagyományos újságok egy idő után. Éppen ezért a hálózat is emlegesség, tehát hogy tényleg valamennyi adat egyenjogú elbánásban részesüljön, alapvető fontosságú kérdés a médiaszabadság, az információs szabadság szempontjából, illetve a szóvás szabadságról is elmondhatjuk ugyanezt. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy a hálózati semlegesség elvét európai szinten is rögzítsük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most ez szél, kolléganő. Igen, tisztelt biztos úr. Azt hallottuk, hogy a sajtónak mindenképpen függetlenek kell hiszen ők a demokrácia őrző kutyái. És nagyon fontos az, hogy függetlenek, és a független média pedig a működő társadalom egyik jellemzője. A működő társadalomban véleményszabadság van, és az embereknek joga van ahhoz, hogy információkat kapjanak. És ez a jelenlegi új médiákra is vonatkozik, mint például a, a közösségi hálózatokra, az internetre, és így tovább. A nemzeti szervek figyelik a média helyzetét, és az európai bíróság is eh, hozott már olyan ítéleteket, amelyek aláhúzzák a média sokrétűségének és függetlenségének a szerepét. Tehát védjük meg a médiát a támadásoktól, és pedig a köppenhágai kritériumok alapján, hiszen a Köppenhágai kritériumok alapján ítéljük meg a tagjelölt államokat, hogy érettek-e. Köszönöm szépen, Tabajdi úr. Rósz biztos asszony,

panie przewodniczący! szanowni państwo! köszönöm elnök úr hölgyeim és uraim! ezt a jelentést érdemes támogatni mert többek között vannak benne részletek a közmédiumokról. Köszönöm ezt az előadónak. A javaslat a Kulturális Bizottságtól jött, és az egyik előterjesztőként szeretném ezeket a bekezdéseket támogatni. Természetesen Európában jobb a helyzet, mint másutt a világon, de ez nem jelenti azt, hogy a helyzet kielégítő lenne. Kollégáim egy a Terefám TV adó példáját hozták fel Magyarországban, de elmondom, hogy a közlekedési miniszter 8 millió eurót kért garanciaként az egyik újságról, amely az ő óráiról írt, sokkal drágább órákat hord, mint amennyit a fizetéséből vehetne. A lengyel miniszterelnök az egyik újságot a bíróság elé citálta, mert április 1 a Bolondok napja alkalmából egy butáska kis viccet jelentettek meg, és ezért a butaságért az újságírót bíróság elé idézték. Kérem a bizottságot, nézze meg, hogy mi történik az európai országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jezlöv Zseszka kolléganő, egy újabb perspektíva Lengyelországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyem és uraim, Három évvel ezelőtt elfogadtuk azt az irányelvet, amely szabályozza az audiovizuális szolgáltatásokat, és el kell, hogy mondjam, hogy jó úton járunk véleményem szerint. A jelentés készítő megemlíti, hogy a kisebbségeket nem védik eléggé ezen a területen, legalábbis ami a média tartalmakat illeti és arról is beszél, hogy a reklámok túlságosan gyakran veszik ki célba a gyermekeket, éppen ezért ki kéne alakítani egy magatartási kódexet ezen a területen mindenek előtt az élelmiszereknél kellene szigorúbban fellépnünk, ha túl édes vagy túl sós termékeket reklámoznak, hiszen ez árt a gyermekek egészségének, gondoljunk csak a túlsúlyra és a cukorbetegségre. Az orvosok már régóta felhívják a figyelmet a túlsúlyra, ami az egyik legsúlyosabb egészségügyi probléma az EU-ban. Épp ezért meg kell ragadni minden alkalmat, hogy ezt leállítsuk. Igen, eh, hagyjuk abba a húsevést, mint én már megtettem. Koferáti úr újra. Köszönöm szépen, elnök úr. A szabadság egy rendkívül fontos téma, ezzel egyidejűleg bonyolult is, hiszen különböző szinten lehet korlátozásokat alkalmazni, ezeket nem is egy könnyen lehet megállapítani, legalábbis nem első látásra a szabadságokat jogszabályokkal lehet korlátozni, mint például Magyarországon, de más esetekben a média koncentrációra is hivatkozhatnánk, ahol egyszerűen kizárják a gyengébbeket, a kisebbeket. Ez ezt nem is olyan nagyon könnyű azonnal megállapítani. És vannak olyan szabadságjogok, amelyeket érdekütközés miatt, összeférhetetlenség miatt nem biztosítanak. Például valakinek számos média van a kezében, és politikai feladatot is ellát. Hát tudjuk ezt a saját hazámban, ez gyakran előfordult az elmúlt években. Vagyis itt figyelnünk kell arra, hogy mi történik, és lássuk azt is, hogy mi történik az interneten, hiszen az internet egyre több információt ad át, és itt is biztosítanunk kell a szabadságot mindenki számára. Nem lehet csak a hagyományos médiával foglalkozni Kelly úr. Köszönöm. Én is szeretném kijelenteni, hogy a demokratikus társadalom egyik alapvető feltétele a sajtószabadsága. Tehát nagyon lényeges ez mindenhol, és természetesen az Európai Unióban is a lehető legmagasabb normákat szeretnénk bevezetni. A sajtószabadság elég gyakran manipuláció tárgya. Ezt szerkesztőknek is köszönhetjük, hiszen elképzelhető, hogy ellenőrzik az újságírókat, kézben tartják őket, tehát sok helyen veszélybe került a média szabadsága. Azonban a szabadság felelősséget is jelent. És főleg, hogyha arról szólnak a jelentések, hogy mi történik itt az Európai Unióban, ki kell jelentenünk, hogy néhány média, néhány médium nagyon negatív az EU-val kapcsolatban, és nagyon elfogultan jelent. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen szabadság, de ezzel a szabadsággal élni is tudni kell. Köszönöm. Köszönöm. Végezetül pedig Dancsila asszony. Președinte. Köszönöm, elnök úr. Az összes európai ország amely már csatlakozott az EU-hoz, vagy kíván csatlakozni, a kopenhágai kritériumokat be kell, hogy tartsa, az alap jogi kártát, 11 szikre gondolok, amely a sajtó szabadságra vonatkozik. Az állam által finanszírozott médiumok igen fontosak, hiszen intézményes szerepük van, mégpedig az, hogy magas minőségű, megfelelő információt adjanak a nagy közönségnek, függetleneknek kell lenniük, politikai nyomástól menteseknek. A magán médiumoknak is hasonló kötelezettségeik vannak az információt illetően, éppen ezért európai rendszer van szükség, amelynek keretében a köz- és magán médiumok megfelelő szerepet játszanak, és szakmai függetlenséget garantálnak a hírügynökségeknek. El kell kerülni a monopóliumok létrejöttét a hírügynökségekben, és gratulálok az előadónak ehhez a jelentéshez. Most pedig Tavares kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégánk Weber asszony kitűnő munkát végzett, a sajtószabadságról, sajtópluralizmusról Európában. Szerintem ez a Lisszaboni szerződés utáni időszakhoz igazodik, és figyelembe veszi a médiumok realitását a helyszíneken. Nem csak a helyi hírekről van szó, az összes hír az összes európait érinti, ott volt az euróval kapcsolatos vita. Ahhoz, hogy legyen igazi európai demokrácia, erre van szükség, és emlékeztettek a magaszintű csoport kommentárjaira, és az új formulának köszönhetően az EU de facto látja, hogy az állampolgárok azt akarják, hogy előrehaladás legyen, és nem azt akarjuk, hogy mesterségesen beszélnek a szubszidiaritásról, hanem valóban foglalkozzanak az alapjogok védelmével, az újságírás, a független újságírás problémájával az EU egész területén. Köszönöm. Most pedig a biztos asszonyi a szó. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Hálás vagyok Renáta Webernek a jelentés elkészítéséért. Hálás vagyok a képviselőknek is, hogy ma éjszaka foglalkoznak ezzel a témával, és elmondják véleményüket a vita során. Egyébként nagy örömmel várom a holnapi szavazást. Ez azt jelenti, hogy ez már a végső eredmény szinte, és ez egy fontos hozzájárulás a munkánkhoz, hogy reflektáljunk arra, hogy hogyan látjuk a média szabadságot és a média pluralizmust egész Európában. Éppen elmúlt héten láttuk az Egyesült Államok példáján, hogy ők is komoly kihívásokkal szembesülnek, hogy úgy mondjam, hogy az újságírók szabadságot megfelelő módon védjék, és hát nem első alkalommal vitatunk a vitatkozunk itt a házban a szabadságra leselkedő veszélyekről. El kell, hogy mondjam, hogy demokráciánk egyik alapvető eleme, és hát nem régiben a bizottság asztalára került a kérdés, hogy van egy ország, ahol adott esetben nem megfelelően foglalkoznak a alapjogi kérdésekkel, és be kell avatkozni, követelik sokan. Én egyetértek, de ehhez eszközökre van szükség, ehhez felelősségre van szükség, lehetőségekre van szükség, és ez az, amiért fontos, hogy ezt a vitát lefolytassuk. Örülök annak, hogy világos jelentés született javaslatokkal, konkrét cselekvésekre tesznek javaslatot, és ez képessé tesz bennünket arra, elnök úr, hogy elvi vitát folytassunk a tagállamokkal és az összes érintettel, és annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy milyen akcióra van szükség, és kinek kell lépnie. Nos, ehhez három dologra van szükség. Az első az, hogy az EU hatásköreit tisztán lássuk. Még egyszer mondom, hatáskörökre van szükség, ha lépni akarunk. A második pont reflektálni kell arra, hogy hogyan tudjuk legjobban felhasználni ezeket a hatásköröket. Harmadik pedig a tagállamok politikai elkötelezettsége szándéka, hogy ők is megtegyék az ő részüket. Ez egy közös játék, hogy úgy mondjam. Örülök, hogy az ír elnökség megmutatta, hogy rendelkezik az elkötelezettséggel, és nagyon bízom abban, hogy a következő, a litván elnök is így dolgozik tovább. Éppen ezért folytatnunk kell a munkát, és létre fogunk hozni egyes magas szintű csoportot, Freiberg asszony vezetésével a régi lett el, a korábbi lett elnök, elnök asszony vezetése alatt, és ők fogják megvizsgálni ezt a médiapluralizmust, mint témát. Itt egy átfogó jelentés születik majd, és 30 ajánlással ezek nagy részt egyébként hasonlítanak arra, amit Weber asszony megfogalmazott a jelentésében is. Felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy számos területen dolgozunk már, vonatkozik ez például a független magas szintű csoport ajánlásaira is, és vonatkozik ez a Weber jelentés ajánlásaira is. Például megfelelő módon figyel, figyelünk arra, megfelelő támogatást biztosítunk ahhoz, hogy a média pluralizmust megfelelően ellenőrizzük, és használjuk fel a pénzeket, erre költségvetést biztosítunk, ez egy koherensebb ellenőrzést tesz lehetővé, és egész Európában figyelhetjük, hol jelentkezik fenyegetés a média szabadságra. Egyébként az európai központ a média szabadságért is foglalkozik ezzel a témával, ezt is ezért hoztok létre. Nagyon fontos, hogy egy fontos további lépést megtegyünk, hogy konzultációs bázist biztosítsunk valamennyi érintett résztvevő számára ezért nemrégiben két nyilvános konzultációt indítottam. Az egyik az, hogy megfelelő visszajelzést kapjunk a magas szintű csoport összes ajánlására. A második, egy konkrétabb konzultáció az az, hogy egybegyűjtsük a, a szabályzó testületek függetlenségére vonatkozó információkat, és adott esetben a 30 cikket is módosítani fogjuk ez alapján. Ezért nagyon örülök, hogy megszületett ez a jelentés, és most született meg, kellő időben született meg, amikor szükség van a vitához a megfelelő inputra. Nem lehetett volna jobb időben megírni ezt a jelentést. Június közepén lezárjuk a konzultációkat, és akkor még jobban látjuk majd, hogy mire is van konkrétan szükség, milyen lépéseket kell megtennünk. Elnök úr, bízom abban, hogy nem sokára újabb lehetőségünk van arra, hogy megvitassuk a konkrét lépéseket, de egyben akkor már konkrét eredményeket is látunk majd a média szabadság védelmiért tett lépéseink során. Köszönöm szépen, és együttműködést kívánok a parlamentek és a bizottságnak. Köszönöm szépen, biztos asszony, és a csapatának és a munkatársainak az érdekes választ. Köszönöm a kollégáknak és Weber kolléganőnek a rendkívül érdekes jelentést. Kíván-e valaki még hozzászólni? Akkor kérem jelezzék készfeltartással. Köszönöm szépen. Akkor ezt a vitát lezárom, és holnap szavazunk erről. Következő pont az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása. Piotr Boris jelentése, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök